Wznawiam posiedzenie. E, Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, folytatjuk ülésünket. Először is lenne egy elnöki közlemény. A tűzriadó próba evakuáció miatt a szavazat magyarázatokra nem jutott idő, ezeket holnapra halasztjuk el a szavazást követően. Tehát akinek ma nem sikerült a szavazatát megmagyarázni, azt a holnapi szavazással együtt teheti majd meg. Illetve az elmaradt szavazásokat is holnapra fogjuk eh, áttenni. Igen, igen, pontosan erről van szó. Eh, ott folytatjuk, ahol ma abba hagytuk a szavazást. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét vel kapcsolatban van-e valakinek megjegyzése? Úgy látom, hogy nincsen. Akkor elfogadottnak tekintjük. Az első napi rendi pontunk ma délután. Kérdések órája az Európai Bizottság elnökével. Az első kérdést Manfred Weber teheti fel az Európai Néppárt nevében parancsoljon. Tisztelt elnök úr, hadd mondjam el először, kicsit viccelve, hogy örülök, hogy mindannyian túléltük ezt a tűzriadó próbát. LPP e képviselőként kérdést szeretnék intézni a bizottság elnökéhez. Egy olyan kérdést, amely azokról a képekről szól, amiket a legutóbbi hetekben a földközi tenger térségéből kaptunk. Nagyon sokan menekülnek az afrikai helyzet elől, Európába érkeztek, vagy egyáltalán is tudtak megérkezni. Láthatjuk a partra vetett halott embereket a hírekben, és, eh, a, és ez egy közös európai kihívás, erre kell közösen választ adnunk. Az EPP frakció nevében azt kérném a bizottság elnökétől, hogy mondja el azt, hogy a Frontexnek van-e elég eszköze ahhoz, hogy az Európai Unió részéről reagálhasson, és van-e megfelelő jogi kerete is arra, hogy reagálhasson, hogy közösen Európa felléphessen a földközi tenger térségében. A következő kérdésem az az lenne, hogy amikor Tunéziával, Egyiptommal, tehát a származási országokat tárgyalnak, akkor mit tesznek annak érdekében, hogy Európa valamilyen módon segíteni tudjon. Thank you very much. First of all, Mr. Weber. Köszönöm, Weber úr. A kérdését valóban sajnálatos eseményeknek lehetünk szemtanúi, sokan vesztették életüket, egyetértek az ön értékelésével, valóban szükség van arra, hogy hatékonyabban lépjünk fel ezen a téren, ön is nyilván tudja, hogy 100 millió eurót mozgósítottunk az észak-afrikai országok számára. Az határőrizeti ügynökség próbálja eh, kezelni ezt az óriási migrációs hullámot, de azon, azonban a harmadik országokkal kell együttműködni, többet kell még tennünk ezen a téren. Tehát a kérdése, kérdésére a válaszom, igen, további forrásokra van szükség a Frontex számára. A Frontex rendeletet minél hamarabb el kell fogadni, a tagállamoknak pedig politikai szándékról és szolidaritásról kell tanúbizonyságot tennünk annak érdekében, hogy pénzügyi és emberi források szűkében ne találja magát a Frontex. A tagállamok együttműködése nélkül ugyanis ez elképzelhetetlen, mint sok más esetben. Köszönjük, mondja az elnök. Pótkérdés, parancsoljon, Weber úr. Elnök úr, köszönöm szépen Barózó elnök úr választát hogyha több forrásra van szükség a Frontex számára, akkor érdekelne az, hogy látja-e azt, hogy az államok eddig nem igazán voltak készek arra, hogy a Frontexnek forrásokat adjanak, az eszköztár nem volt elegendő, a tagállamok nem igazán akarták támogatni a Frontexet. Úgy gondolják, hogy valóban többre van a szükségünk ma. I think this is a debate ongoing. In fact, this... Folyik a még erről a vita. Um, next, uh... Ebben a hónapban, 23-án, 24-én fogunk ezt uh, tárgyalni az Európai Tanácsülésén is. A tagállamoknak uh, nem nagyobb logisztikai támogatást kell nyújtaniuk a Frontexnek, több hajót, több repülőgépet, ezt az uniós költségvetésből nem tudjuk finanszírozni, a tagállamok közvetlen segítségnyújtására van szükség. A politikai szándék szerintem megvan, de ezt koordinált módon kell elvégezni. Az Európai Bizottság kezdeményezte ezt, Malmström asszony portfóliójához tartozik ez, és az Európai Tanács 23-ai, 24-ai csúcs találkozóján fogjuk jobbá hagyni ezt a kezdeményezést. Ugyanakkor a harmadik országokkal együtt kell működni. Jártam Tunéziában, a miniszterelnökkel is beszéltem, és együttműködést ígértek, ez valóban így is van, de valamilyen pragmatikus logisztikai megállapodásra van szüksége a tunéziai hatóságokkal és az európai szervekkel. Köszönjük, mondja az elnök. Sajnálatos módon nem mindenki érkezett még vissza az evakuációt követően. Következő kérdés feltővégi Verhofstadt. Some of my colleagues are still uh, in the fire exercise. Látom, hogy még egy kollégáim közül néhány, még mindig itt gyakorlatoznak. Uh, uh, dear colleagues, yesterday... Kedves kollégák! Tegnap Oli Rén biztos bejelentett több fontos lépést a bizottság keretén belül. Először is egy mentési mechanizmus keretén belül több változást kérnek. Azt mondta, hogy rugalmas hitel kell felruháznia ennek a mechanizmusnak az országokat, és ami a legfontosabb volt, az az volt, hogy A-rated bonds very important because it's... uh, műveletek segítségével lehet ezt mind elvégezni, úgyhogy a nehézséggel küzdő országok számára az A kötvényeket könnyebben biztos rendelkezésre lehet bocsátani. Aztán a másik az euró kötvények lehetőségének megvizsgálása. Hát végre, fogalmaznék én így. A kérdésem önhöz, Barózó úr, a következő. A bizottságnak is ez az álláspontja? Másodszorban elnézést, elnézést, elnök úr. Mivel szorít az idő, ezeket a változtatásokat a mentési mechanizmus vonatkozásában javasolná a júniusi tanácson? Köszönöm. Nos, meg tudom erősíteni azt, hogy minden elképzelés, amit Ren biztos úr is megfogalmazott, természetesen élvezi teljes mértékű támogatásomat, úgyhogy nem akarom megismételni, amit ő elmondott. ESM, uh, e uh, we are now in the process. Ami e As you know, I hope the... a stabilitási mechanizmus illeti, most van készülőben, hamarosan megszertik a megállapodás, és nagyon remélem, hogy a csúcson politikai döntés is születik, annak megerősítésére, ami az európai stabilitási mechanizmust illeti. Nyilván ismerik az álláspontunkat, ami az eurókötvényeket illeti. Nem újdonság ez. Az Európai Bizottság évek óta, még az elődöm idején javasolta az eurókötvényeket. A valóság azonban az, hogy eddig a tagállamok nem fogadták el. Főleg a görög válság tükrében javaslatot tett a bizottság, de ezt a legtöbb tagállam az eurozónában visszautasította. Úgy gondolom, hogy most már talán előrelépés történt több opció figyelembevétele irányába, és természetesen a bizottság elkészíti majd ezeket. Mi mindig úgy gondoltuk, hogy az eurókötvények vonzóak lehettek, feltéve, ha a tagállamok támogatják az elképzelést. De még őszintén szóval nem jutottunk el idáig, és most a mechanizmusra kell koncentrálnunk. Köszönöm. Elnök úr, nem hiszem, hogy a, a görög válság véget ért volna, sőt, éppen ellenkezőleg további eszközökre van szükség. Oli Rén javaslata lehet egy ilyen, egy csereügylet, az egyes országok rossz kötvényeit egy kisebb csomagban kicseréljük 3A eh, besorolású eurókötvényekre. Ezeket kiadhatja a szabítási mechanizmus, a bármiféle uniós ügynökség, a mechanizmus maga, a, a, a, az maga az alapgondolat a lényeg, és Oli Rén végre fel is mert, hogy ez a kiút. Köszönjük. Yeah, Mr. Igen, Ferhofstadt úr. Az Európai Bizottság kollégiumként funkcionál. Oli Rénnel könnyű önnek egyetértenie, de hát ugyanazt mondjuk mi is, aztán azt mondom én is. Az éves növekedési felmérésben pontosan azt javasoltuk, hogy ilyen típusú piaci intervenciókat hajtsunk végre sajátos módon, a tagállamok ezt nem fogadták el. Ezért meg csak azt tudom megerősíteni, hogy egy eh, állásponton vagyunk, az intervenciós eh, mechanizmusok rugalmasságát próbáljuk növelni, azonban most a stabilitási mechanizmusra kell koncentrálnunk, és végig kell gondolnunk, hogy a jövőben az eurókötvények megoldást jelenthetnek-e, amennyiben a tagállamok készen állnak erre a további lépésre. President Zahradil. Zahradil úr. President, I will speak in... Elnök úr, csehül fogok szólni. Pane předsedo Barroso. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, Barroso úr, A frakciónk szín, nem igaz, tagjai nem csak Eurózona tagokból állnak, mégis azt szeretnénk, hogyha mindenképpen sikeres lenne az itteni politika. Kettős jelzéseket kapunk, az Európai Tanács egy dolgot mond, az Európai Központi Bank egy teljesen más dolgot mond, és az IMF pedig ismételten egy másik történettel áll elő. Én mindig az az elképzelésem, hogy a politikai nézőpont sokkal fontosabb, mint a gazdasági nézőpont. Úgy gondolom, hogy igazi megoldásra van szükség, amikor az államadóságok újraütemezésére van szó, akkor szeretném tudni, hogy a bizottság mit gondol. A bizottság még mindig úgy gondolja, hogy több pénzt kell a gazdaságba pumpálni, azokba a részekbe, azokba a szektorokba, amelyek súlyos problémákkal küzdenek, és valóban gondolnak-e az államadóságok átütemezésére, mert hosszú távon erre van szükség. Köszönöm szépen. Válasz. Zahadil úr ön tudja, hogy milyen problémáink vannak gazdasági szempontból, nem csak az eurózónában, máshol is. Az eurózónán kívüli országokban is vannak problémák, és vannak programok a bizottság, illetve az IMF részéről. Az eurózónát nézve, ahogy ön is mondta, zajlanak a tárgyalások a tagállamok között a tanácsban, a bizottság részéről is, az IMF részéről is, azért, hogy a lehető legjobb választ lehessen nyújtani. Ahogy ön is tudja, nincsenek mindig export megalapodások, és nem mindig ezek a legjobb ö, megoldások. Nagyon nagy az előttünk álló kihívás, és ehhez konvergenciára van szükség. Vannak olyan kérdések, amelyek nagyon is piac érzékenyek. Az államadóság ütemezés az nem lehet megoldás, a megfelelő fiskális megszólításokra van szükség a további problémák elkerülésére. Köszönöm szépen. Mr. President Konbendit. Konbendit, alelnök úr. Elnök úr, Köszönöm a szót. Barozó úr, be kell vallanom, hogy nem igazán ö, értjük mindig az EU álláspontját, de most válaszolt erre. Én három dolgot szeretnék önnek mondani. Először is, ami az átcsoportosítást illeti. Mindannyian tudjuk, hogy egy adott időpillanatban ö, az adóságot illetően átcsoportosítás lesz például Görögországban. De lehetőséget kell biztosítani a görög kormánynak, hogy megint bizalmat élvezzen, és hogy a társadalom is átszerveződjön, mert ma senki nem bízik senkiben, és a kormányban sem. És amíg a kormány nem tud valami jövőképet biztosítani népének, és nem csak a gyűlölködést, a szigorúságot, addig nem fog sikerülni újra beindítani a gazdaságot. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy legalábbis amikor a bizottság elkezd gondolkodni ezen, akkor biztosítson újra bizalmat a görög népnek, mert ez az elsődleges feltétel a jövőt illetően. Ma ezekkel a, a kemény fellépésekkel egyszerűen nem lehet ezt elérni ebben a társadalomban, és ez nagyon veszélyes lehet. Egy utolsó kérdés. Az adó elkerülés nem tudna ebben is segíteni Európa. Ausztriában, Luxemburgban, Cipruson vannak bankok, és Svájcban is, ahol vannak görög ö, számlák. Mi nem lehet ezeket befagyasztani? Ö, újra tegyük fel a kérdést a banktitokról. Hogy tudjuk, hogy tudja a görög kormány, hogy honnan származik az adóelkerülés. Mert nem tudjuk, és ugyanakkor a mi bankjaink, az európai bankok ö, rejtegetik mindezt. Köszönöm szépen, Konvendit úr, elnézést emlékeztetnem kell arra, hogy majdnem két percig beszélt. Konvendit úr, igaz, van gond Görögországban az adóelkerüléssel, még akkor is, hogyha esetleg nem ez a strukturális probléma forrása Görögországban. Most pedig próbálunk harcolni ezzel ellen, ahogy ön is tudja, minden tagállamban 2009. március óta az OSCD szabványok élnek, vagyis hogyha egy tagállam információt kér, akkor igenis ezt ki kell adni az ilyen jellegű banki titkokkal kapcsolatban is. Az adminisztratív együttműködési irányelv adózási szempontból 2011. március 11-i hatája lépett életbe, de sajnos csak 2013-ban fog működni igazándiból. Na most teljes mértékű információt cserére van tehát szükség, és úgy gondolom, hogy már ma az adminisztratív együttműködés alapján a tagállamoknak minden egyes információt rendelkezésre kell bocsátani a tagállamok számára, a görög témában, ha esetleg csalásról vagy adóelkerülésről van szó. Köszönöm szépen, Biszki elnök úr. Nagyon sajnálom. Már minden idejét felhasználta. Nagyon sajnálom. <laughs> okay, we will see. Well, please. Ich kürze. Barozo úr, nagyon rövid kérdésem van ha jól tudom, a G8-ak találkozóján az internetről is beszéltek, és volt egy EG8 fórum ezt a G8 találkozót megelőzően. Elég aggasztó az, sőt, kicsit aggasztó, az, hogy foglalkoznak a nagyok az internet kérdésével. Szeretném megkérdezni hogy egy egyszeri ilyen internetes találkozó volt, vagy ez rendszeres lesz? Idé de Sárközi elnök úr elképzelése szerintem kiváló, mert az internet globális jelenség, és ugye minden ezt szeretnénk, ha nyitott lenne. Úgy gondoltuk, hogy még ez a tudáshoz, a szabadsághoz is nagyban hozzájárul, de ugyanakkor néha visszaélés történik az internettel, például amikor a gyermekeket ö, kihasználják, aztán bűncselekmények is ö, tapasztalhatók az interneten, Az interneten keresztül ott van például Google, Facebook és hasonló jelenségeket is tapasztaltunk. Talán a megfelelő szabályzásra van szükség az interneten, de ugyanakkor persze megtartva azt a szabadságot, azt a potenciális lehetőséget az innovációra, amelyen ez rendelkezik. Annak érdekében, hogy aztán a G8-aknak megfeleljen ez az internet. Köszönöm szépen. Elnök úr, mégis ezért egy kicsit figyelembe kísérem ezt a kérdést, és megkérdezem öntől, hogy kész lenne arra, hogy az internetről szóló tárgyalásokról tájékoztasson bennünket, mert ez nagyon fontos számunkra a jövőben. Nem igazán folytak tárgyalások. Inkább eszmecsere volt, nagyon általános jellegű, egy Egy 8 as sajtótájékoztató volt, egy ötletbörze, úgyhogy feltettük a kérdést a nagy cégek képviselőinek, akik az interneten jelen vannak, hogy hogy látják a jövőt. Másrészt viszont a nyolcak mások, más képviselői körében más és más jellegűek az aggályok az internet terén. De szeretnénk kézzel fogható eredményeket. Elnök úr, euró témában mindig pantomim beszéd folyik, amikor azt mondják, azt javasol, azt mondjuk, hogy ennek az országnak megmentő csomag, mentő csomagra van szükség, mindig azt mondja, hogy á, nem, teljes rendben van. Úgy néz ki, hogy Görögországnak újra, újabb mentőcsomagra csomagra van szükség, lehet, hogy ma megint azt mondja, á, nem is, nincs is erről szó. De a kérdésem a következő, talán komolyabb is az elmondottaknál. Tudjuk, hogy mi történt Görögországban, Írországban, Portugáliában. Valódi államadóság válságról van szó. Az Európai Központi Bank integritása forog itt kockán. Hónapról hónapra figyelmeztettem, hogy a saját rossz államadóságot nem lehet nyakló nélkül felvásárolni. Barózó úr elismeri ön, hogy az Európai Központi Bank finanszírozása és integritása igen csak kockán forog? No, I don't accept. Nem, nem ismerem el. Az Európai Központi Bank eh, egy hiteles hitelképes intézet, amelyet eh, nagy bölcsességgel, intelligenciával irányítanak. Az LKB függetlenségét minden tagállam tiszteletben tartja, és természetesen azt is tudjuk, hogy vannak nehézségek az euróvezetben. Nem csak az euróvezet nehézségei ezek. Az ön kritikája sajátos módon mindig ideológiai motiváltságú átlagban az euróvezet államadóságának aránya alacsonyabb, mint Nagy-Britanniáé. Vannak igen problémáink. Most először működik-e monetáris unió, egy integrált intézményi keret nélkül, ezért van az, hogy megpróbálunk erre valahogy reagálni, az Európai Központi Bank pedig részt vállal a reakciónkban amelynek célja az euróvezet pénzügyi stabilitásának megteremtése. Tegnap az Open Europe Think Tank, agytrözt konkrét adatokat mondott, azt mondta, hogy az LKB 190 milliárd eurónyi görög állam kötvényel, illetve banki tartozása bír, a teljes, hogyha Görögország államcsődöt jelent, akkor az Európai Központi Bank teljes kapitalizációjának 2,5%-a forokockán Elismeri, hogy ez így történhet? Vagy megint csak nyilvánosság előtt fog hazudni nekünk? I don't like... Először is, én nem szoktam hazudni, az Európai Bizottság mindig következetes volt a tájékoztatás terén. Nehéz a helyzet, az elejétől fogva egyértelműen beismertük ezt, de azt soha nem mondtuk, hogy rózsás a helyzet. Az Európai Központi Bank hitelképessége attól függ, hogy az euró övezett tagállami kormányzatai vállalják, hogy bár kerül, amiben kerül, mindenképpen fenntartják az európai övezet pénzügyi stabilitását. Az EKB-nak megvan a képessége arra, hogy az európai érdekeket megvédje, és az euróvezet tagállamainak a politikai szándékában sem lehet kételkedni, valóban az LKB független szerepét tiszteletben tartják. Ami pedig az Európai Központi Bank pénzügyi helyzetét illeti, jó néhány központi bank sokkal rosszabb helyzetben van, mint az LKB, amely még egyszer mondom, nemzetközi szinten is tisztelet méltó intézmény. Nikol Sinclair következik. The EU is becoming evil. Köszönöm, elnök úr. Egyre nagyobb az EU. És úgy tűnik, hogy egyre mélyebb a probléma a pártokon belül nem lehet mindig konszenzust elérni. Németország Libiával kapcsolatos álláspontja, illetve a Schengeni témák ezt mutatják. Kérem, magyarázzál nekem és a választóinknak, hogy hogy lehet közös politikát létrehozni köz, olyan fontos területeken, mint a nemzetközi kapcsolatok és a biztonság konszenzus nélkül? Hiszen szükség van a demokratikus jogok gyakorlására. Köszönöm. Frankly, I don't understand. Őszintén szóval, nem igazán értem a lényeget a kérdésem mögött. Hát unió vagyunk, 27 demokratikus ország uniója. Ami a közös ö, kül- és biztonságpolitikát illeti, megegyeztünk abban, hogy egyhangúak kell dönteni. És hogyha a tagállamoknál nincs konszenzus, akkor egyszerűen nem lehet egy döntést rá erőszakolni a tagállamokra. Úgyhogy teljes mértékben tiszteletbe tartjuk a demokratikus voltát, nem csak az uniónak, hanem a tagállamoknak is. Úgy hiszem, hogy mint európai állampolgároknak az az érdekünk, hogy a tagállamok egységesen lépjenek fel külső kérdésekben. Nyilvánvaló, hogy még a legnagyobb tagállamnak sincs megfelelő befolyása, hogy egyenlő jogú partnerként tárgyaljon az Egyesült Államokkal, vagy Kínával, vagy más nagyhatalmakkal. Az Európai Unió viszont igen, úgyhogy nagyon remélem, hogy egyre nagyobb konvergencia lesz itt is a külpolitikai témákban is a tagállamok körében. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Kiegészítő kérdés? Parancsoljon. Köszönöm. Az első dolog, amit említettem, az a páneurópai pártok problémája. Elmondaná nekem, hogy a tagállamoknak miért kell akármilyen szinten is finanszírozniuk a pártokat. Aztán milyen, mennyire hasznosak egyáltalán az EU számára és céljai számára. Aztán, ami Keti Estönt illeti, úgy tudom, hogy elég ritkán jelenik meg üréseken. Two Két kérdésről van szó. Először is, ami az európai pártokat illeti. A szerződések nagyon fontosnak ismerik el őket. Ezt ratifikálták a tagállamok. Úgyhogy van oka annak, hogy támogassuk az európai pártokat. Ugyanis gyakorlatilag európai szervek, amelyeket elismer a szerződés, ami Keti Estönt illeti. Ő nem csak a bizottság alelnöke, hanem fő képviselő is. Úgyhogy elég kihí- nagy kihívással rendelkezik a feladata. Az Európai Uniót kell képviselnie, úgyhogy elég sokat kell utaznia, többet, mint a bizottság többi tagjának. Úgyhogy szinte minden bizottsági ülésen megpróbál jelen lenni, bár ez mindig nem sikerül. Ennek ellenére el kell mondanom, hogy a ö, biztosok nem a saját ö, hazájukat képviselik, bár saját hazájuk nevezte ki őket, ö, annak ellenére az EU-t képviselik. Úgyhogy mindannyiunkra igaz ez. Tehát az intézmény pontosan ezért fontos, mert megpróbálunk függetlenek lenni, az általános érdekeket képviselni, és el kell mondanom, hogy az Európa Tanácsba és, és mindenütt az Egyesült Királyság nagyon jól képviselteti magát. Köszönöm szépen. Martin Schulz. Köszönöm szépen, Schulz elnök úr. Következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérem, nézzék el, hogy elkéstem. Barozó úr figyelembe véve azt a súlyos helyzetet, amelyben az Európai Unióban a következő kérdést tenném fel önnek. 2008 egy súlyos banki válság éve volt. Ez a banki válság 2009-ben a valós gazdaság súlyos válságához vezetett. A banki deficitok átvétele a nemzeti költségvetések által 2010-ben a nemzeti költségvetések súlyos válságához vezetett. Ez a válság később ahhoz vezetett, hogy bizonyos intézkedéseket követett a bizottság, és ez számos országban súlyos eseményekhez vezetett fennáll a veszély annak, hogy 2011-12-ben a banki majd a nemzeti gazdasági válság után egy szociális válság fog kialakulni. Kész-e a bizottság arra, hogy velünk együtt vitázzon arról, hogy az alulfinanszírozott szociális támogatást hogyan kívánja megoldani, hogyan tudjuk az alulfinanszírozó szociális támogatórendszereket jobban támogatni, és hajlandó-e velünk az eurókötvényekről tárgyalni, megkapjuk-e azt a pénzt, amire szükség van, hogy ezt a gazdaságba fektethessük be, a munkahelyteremtésbe, illetve a növekedésbe. Aujourd'hui même, euh, Monsieur Schulz, la... Schulz úr, a bizottság mint a 27 tagállam vonatkozásában ajánlást fogadott el, és aztán van egy ö, ö, nyilatkozat is, ö, pontosan ezzel a aggályjal kapcsolatban, amit felvetett. És nagyon jól tudjuk, hogy ma szükség van a szigorúságra, csökkenteni a deficitet és az adóságot, de tényleg nagyon nehéz ezt elérni. Ugyanakkor hisszük azt, hogy minden egyes euró, amit elköltünk ma az adóság érdekében, olyan euró, ami aztán se nem a kórházakra, se nem a közoktatásra, se nem a társadalombiztosításra nem kerül el ráfordításra. Ez a probléma. Úgyhogy fontos a bizalom visszaállítása, ezért konzultáljunk, konzultálunk a költségvetés vonatkozásában, de ugyanakkor védenünk kell azokat, akiknek a legkiszolgáltatottabb a helyzete. Ma elfogadtunk egy dokumentumot, mert ugye aggályok fogalmazottak meg a munkaerőpiacot illetően, és ezt a szociális aspektust kellene látnunk minden szakpolitikánkban, és garantálnunk kellene ezeket a célokat minden országban, de azt hiszem ezek közösek. Köszönöm. Procedure. Uh, Köszönjük spontán. Kérdések, felszólások következnek. Sajnálom, 1 perc 52 másodpercet használt el Schulz úr, nem használhat több időt, akár csak Kohn, Bendit, Bindit vagy Zákregyi úrral történt, nekik sem adtam lehetőséget pótkérdésre, mert elhasználták az idejüket. Jönnek a spontán kérések. Well, but we have a uh, rules, Mr. President. Schulz úr, vannak szabályaink. Tényleg, roppantul sajnálom. The I procedure. Spontán felszólalások következnek. G8 csúcs témájában Markus Curia. One minute. Egy percben, mondanom sem kell. Grazie Presidente, in realtà io non volevo intervenire sul... Eh, Köszönöm elnök úr. nem a G8-akról akartam volna beszélni, hanem a kultúrával kapcsolatos kérdést szeretnék intézni Barózó úrhoz. Az Európai Unióban is ugyanis számos program működik, amelynek az a célja, hogy a fiatalokon, fiatalokat segítsük, a Comenius, a Lifelong Learning, a Youth in Action mind-mind ennek kiváló példája, amely a fiatalok, fiatal szakemberek számára egymás megismerését szolgálja, és az Unió valóban az Unió jövőjét szolgálja. Sajnálom, de nem működik a mikrofonom. Uh, well, uh, we have a topic. Uh, it is a... Igen, képviselő úr, a G8-ak a téma, kérem folytassa. Sì, grazie. Era, si vede abbiamo avuto un errore di comunicazione. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy elbeszéltünk egymás mellett, na mindegy. Szóval, ahogy említettem, az Európai Bizottság véleménye szerint mi lesz a jövője ezeknek a programoknak, amelyek lejárnak nem sokára. A Kulturális Szakbizottságban is vizsgáltuk ezt. Az Európai Bizottság hogyan kívánja 2014 után folytatni ezeket a programokat. Ezek komolyan fontosak, jó néhány érdekelt partner, főként a fiatalok számára. E- ami a bizottságot illeti, eh, nyilván támogatunk minden kulturális megmozdulást és, kap- és cserekapcsolatot. Én személy szerint nagyon sokat foglalkozom vele, és tartom a kapcsolatot a legfőbb képviselőivel ezeknek a fogalmaknak. Most, ami a pénzügyi tervet illeti, a kultúra is ide tartozik, nagyon fontos javaslatokat fogunk tenni ezen a téren is úgy gondoljuk, hogy az eszközöket racionalizálni fogjuk, de garantálni kívánjuk azokat a programokat, amelyeket ön, ön is említett, amelyek szimbolikus jellegűek, és amelyek a legfontosabbak abból a szempontból, hogy Európa az állampolgárok Európája legyen, és elismerjük a kultúra értékét. Madam. Köszönöm. Sir Lutford. President, I'll stick to the topic. Én maradnék a témánál, elnök úr. Barózó úr tegnap az Európai Bizottság a ellenes csomagot fogadott el, amely évente kb. 120 milliárd euróba kerül nekünk uniós szinten, ami kb. az uniós költségvetésnek felel meg, miközben az átláthatóság index terén több tagállam sem szerepel fényesen. Nem lenne jó ötlet, hogy a korrupciót a G8 csúcson felvessék? Napirendre kerüljön ez a téma. Én egyetlen egy hivatkozást találtam, méghozzá a fejlődő országok kapcsán. Arra egyáltalán nem történik utalás, hogy a gazdag, fejlett országoknak is szükség van a e, saját házuk táján rendetteni korrupció ügyben. Nem gondolja, hogy a korrupcióról illene beszélni a Génios csúcson, főként mivel Oroszország 170-ből 140. a korrupciós e, listán, és jó néhány e, tagállam is a Transparency International Index -e szerint igen rosszul áll. Köszönjük. Valóban az afrikai vezetőkkel beszéltünk a korrupció témáról, de a korrupció ellenes kérdések novemberben a G8-ak alkalmával is napirendre kerülnek. Hasznos korrupcióról beszélni, mert van egy korumpáló és van egy korumpált. A kettő mindig együtt jár. Az afrikai országoknak jól elszemítettük ezt a kérdést, és jó hírről is be tudtam számolni. A nyersanyagokra vonatkozóan az volt a jó hír, hogy a nyersanyagokból be folyó összegeket nem átlátható módon használhatják fel, nekünk pedig ezzel fel kell lépnünk a fejlett országoknak. Mi ebből a szemszögből vizsgáltuk, a legutóbbi G8 csúcson ezt a kérdést. Köszönjük. Peter van Dalen. Barroso úr, ön éppen az EKB-ről beszélt az imént, és azt mondta, hogy az EKB független. A lényeg az az, hogy az EKB nem igazán független a görög válságban. Az EKB álláspontot foglalt, nagyon gyenge kötvényeket vásároltak fel, most pedig az LKB e a görög államadóság eltutamezését akadályozza. Ön mit tesz annak érdekében, hogy az LKB, e amely kétféleképpen lép fel, hogyan ö, tudja megakadályozni azt, hogy a, az LKB ne álljon a görög ö, megoldás útjában. Az LKB független, ezt elmondhatom önnek, nem csak a szerződések által, hanem tehát jogi értelemben is független, hanem elmondhatom 7 éves tapasztalatom alapján, melynek során nagyon gyakran tárgyaltam az LKB-val, és jelen voltam számos alkalommal az LKB ülései nem igazán van szükségük a támogatásunkra ahhoz, hogy függetlenek legyenek. Ami az eltetemezést illeti, itt vannak különböző lehetőségek. Természetesen mi a vitát figyelemmel kísérjük, de a bizottságnak egyértelmű volt az álláspontja. Úgy gondoltuk, hogy az áttamezés nem lehet alternatívája annak, amit a tagállamnak meg kell tennie ahhoz, hogy a költségvetési konszolidáció megvalósuljon. Ez a mi álláspontunk, és ezt meg is tartjuk. Thank you. Ilda Figueredo. Ilda Figueredo következik. Köszönöm. Elnök úr. Verozó úr, én is a G8-akkal kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést arra szeretnék választ kapni, hogy a pénzügyi piacok szabályozásának kérdése miért került ismételten elhalasztásra, gondolok itt elsősorban a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó kérdésére, az adóparadicsomokra, a derivatívek szabályozására, illetve a hitelminősítő intézetek kérdésére, amelyek egyébként teljesen elvesztették az emberek bizalmát. Az Európai Unió van, főként Írországban, Portugáliában és Görögországban tapasztalható problémák mögött is ezek a kérdések vannak. Olyan intézkedéseket, megszorító intézkedéseket eh, eh, erőszakolnak ezekre az országokra, amelyek elsősorban a utca emberének az életét nehezítik meg, rövid és középtávon a szegénységet eh, növeli, az eh, különbségeket a társadalmon belül növeli, illetve az emberek állásába kerül, ahogy állások szűnnek meg. Önnek mi a véleménye erről? Köszönöm ezt a kérdést, ami a pénzpiacok szabályozását illeti. Ön is nyilván tudja, hogy a G8-ak a legfelsőbb fóruma ezen kérdések szabályozásának, és mindig is fontos kérdésként kezelte. Jó magam, indítottam el ezt a folyamatot pont egy G8 csúcson, az erről folyó vitát, a, mármint hogy a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó javaslatának felvetésével beindítottam ezt a vitát, egyértelműen kimondtam, hogy én támogatom a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó bevezetésének gondolatát. Szeretném, hogyha az Unióban ez mi hamarabb megvalósulna. Második kérdésére reagálva, az eurózóna problémáiról már beszéltünk. Mi úgy véljük, hogy a célokat megfelelő eszközök nélkül nem érhetjük el. Barroso at the G8 summit. Barroso elnök úr, ami a G8-ak csúcs értekezetét illeti, a jó szomszédsági politikáról is volt szó a mediterrán térségben. Ön az EU nevében egy milliárd, ne, 24 milliót ö, ígért a jó szomszédsági politikára. Ezt hát talán úgy értelmeztek, hogy csak a délre. A bizottsági anyag értelmében egy része a keleti területre, a többi pedig a déli területre fordítandó. Ez nem igazán arányos. Elmagyarázná, hogy tényleg tényszerűen mit kap a földközi tengeri politika déli, részi, déli része, és mi a helyzet a többi pénzzel? Köszönöm. Hát őszintén meg kell, hogy mondjam kedves barátom Cyrus Wolski. Értem az aggájait a keleti jószomszédsággal kapcsolatban. De őszintén szólva, a legfontosabb dolog nem az, hogy versenybe állítsuk keletet és a delet. A lényeg az, hogy segítsük azokat, akiknek szükségük van rá, mégpedig hatékonyan. A jogszabadsági politika felülvizsgálata során egyértelmű volt a szándékunk, nem kelet-dél alapon, hanem feltételek alapján osztottanánk el a pénzt, attól függően, hogy a partnerek hogyan haladnak a fejlődés útján, vagyis többet többér alapon. Tehát aki többet érdemel, az többet is fog kapni. Úgyhogy nincs korábbi ö, boríték az A vagy a B ország számára, az országnak be kell bizonyítania azt, hogy érdemes támogatni. Úgyhogy nyilván így fogjuk ígéreteinket teljesíteni, mind a keleti, mind a földközi tengeri térségben található partnereinkkel szemben. Köszönöm. Euh, Köszönöm, elnök úr. A kérdés kapcsolódik az előzőhöz, illetve a válaszához. Ön arról a segélyről beszélt, amelyet az arab demokráciáknak szántak, 40 milliárd dollárról volt szó, aztán 15 milliárdról, amit az Európai Unió és a tagállamok adtak. A feltételekről beszélt. A kérdésem pedig pontosan erre irányul. Ez a segély bizonyos kritériumoktól függ, hogy szabad választások legyenek, sajtószabadság, szólásszabadság, korrupció elleni harc, az igazságszolgáltatás szabadsága, függetlensége többek között nyilván oda tartozik a rendőrség és a ö, hadsereg is. A kérdésem tehát az, ki fogja majd értékelni, hogy tiszteletbe tartják ezeket a kritériumokat? Parlamentünket mindenbe bele fogják evonni majd, vagy pedig a tanács szolgálata végzi ezt elkizárólag. Köszönöm. Válasz. Az elképzelésünk, és gondolom ön is remélem egyetért ezzel, a bizottságnak kell ezt az egész gyakorlatot vezetnie. És én magam nagyon büszke vagyok arra, hogy a főképviselővel együtt készítettük el az első tervezetet az észak-afrikai partnerséggel kapcsolatban, és a közös prosperitásról. Úgy gondolom, hogy ami a tanácsot illeti, elismerik ők is, hogy helyes, ha a bizottság vezeti ezt a gyakorlatot, és aztán természetesen a bizottság a parlamentnek beszámol, úgyhogy csak üdvözölni tudom a parlament azon törekvéseit, hogy ebbe teljes mértékben befolyjon. Nos, ami az arab országok némelyikében történt stratégiai jellegű, a világ demokráciája szempontjából is, és a mi szempontunkból is. Úgyhogy minden, amit megtehetünk nem csak az EU intézmények, hanem a társadalmaink terén is, hogy segítsük a demokratikus átalakulást szomszédainknál, nagyon fontos, és csak üdvözölni tudom a parlament törekvéseit. Köszönöm. Nikolaus Szalamakos következik. Köszönöm szépen, elnök úr. megnéztem a 2009-es gazdasági adatokat, és ezek értelmében 58 milliárd ö, ö, dollár volt a nemzetközi GDP, ugyanakkor a monetáris politika értelmében új dollárokról is beszélhetünk, de nem adunk ki új pénznemeket. a közgazdászok sok mindenben nem értenek egyet, de nagyon ö, drágák a hitelek, és ezen kívül nem, leszek, nem leszünk képesek arra, hogy javítsuk a makrogazdasági helyzetünket, hiszen a recesszióval kell szembenéznünk az eurókötvények, tisztelt elnök úr. Ezeket ön eszköznek tekinti-e ahhoz, hogy szembenézzünk a nagy változásokkal a pénznemek esetében. Eight meeting, but maybe. Köszönjük a kérdést, nem vagyok benne biztos, hogy minden kérdés kapcsolódik a G8-akhoz, de mindegy, parancsoljon Barozó úr. Questions. Valóban a vita első részében kellett volna feltenni ezeket a kérdéseket, de szívesen válaszolok a nagyra becsült képviselő úrnak, és elmondom, hogy az Európai Bizottság álláspontja az évek alatt mindig is az volt, hogy az eurókötvények gondolatához roppan nyíltan eh, viszonyultunk, sőt, tulajdonképpen mi javasoltuk először. Azonban a tagállamok nem tudtak megállapodni a e kérdésben. A tagállamok egy európai stabilitási mechanizmus létrehozásáról állapodtak meg, amely létrejöttét követően az első számú nemzetközi pénzügyi eszközé válik a világon. A világ legfontosabb, legfontosabb első számú pénzügyi eh, mechanizmusává. Erre kell most koncentrálnunk a figyelmünket, ugyanakkor természetesen eh, nyitottak vagyunk a tagállamok és a parlament irányába is. Minden megoldás érdekel bennünket, beleértve az eurókötvények bevezetését is, feltéve, hogy a tagállamok részéről is fogadókészség mutatkozik. Köszönjük, hogy válaszolt erre a kérdésre, biztos uram, ennek semmi köze nem volt a G8-akhoz. Andrew Brons. Egy percben kapszó parancsoljon. Uh, the recent G8 summit. Köszönöm. A legutóbbi csúcson 40 milliárd dollárt akartak Egyiptomnak és Tunéziának adni, hogy a, megszabaduljanak a diktatúrától és a demokráciát vezessék be. Pedig nem csak a demokrácia irányába indultak el, hanem piacgazdaság felé is. Ezeknek az országoknak a globalizációból is kellene ö, ö, ö, előnyt kovácsolniuk, és gyakorlatilag nem tiltakoznék, hogy kapjanak segélyt azért, hogy a demokratikus intézményeket és folyamatokat tartsák fenn, ez nagyon jó lenne. Bár azért ez elég furcsa, hogy megmondjuk nekik, hogy milyen fajta ö, döntéseket hozzanak, és milyeneket nem. Ezeket az új demokráciákat talán nem kellene utasítani, hogy milyen döntéseket hozzanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kicsit lassabban kellene a kérdéseket föltenni, mert úgy tűnik, hogy gondot okoz ez a tolmácsásban. Elnök úr, parancsoljon. Egyetértek. Azzal, amit a G8-ak döntöttek azt hiszem, hogy közös érdek az, hogy ne csak nyitott társadalmak, hanem nyitott gazdaságok is legyenek. Ezek az országok szomszédaink, és úgy gondolom, hogy a legjobb mód arra, hogy segítsük őket, hogy támogassuk kereskedelmüket. Nem maradhatnak zártak. Például a Magreb országok esetében nyilván tudják, hogy Szinte jelentéktelen az egymás közötti kereskedelmük. Ugyanakkor azt kérik tőlünk, hogy nyissuk meg a piacainkat, de egymással nem kereskednek. Úgyhogy szerintem fontos, hogy azt mondjuk, hogy jó, készek vagyunk támadni őket, de ugyanakkor gazdaságukat meg kell nyitniuk. Hiszen az ország fejlődése szorosan kapcsolódik az integrációs folyamatokhoz. Nézzük Ázsiát. Bár még nem demokratikus országok, de készek a nyitásra, és részt vesznek a világgazdaságban, már is előnyöket élveznek. Gabriel Albentini következik. Grazie Presidente, Presidente Barroso. La dichiarazione... Köszönöm szépen, elnök úr, Barroso úr. A G8 kapcsolatban szeretném megkérdezni azt, hogy a tanács mire gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy a konfliktusok megoldása csak is a gazdasági segítség lehet. Együttműködési megállapodásokat kell aláírnunk. Az Európai Unió egy nagyon fontos tárgyalója a G8-aknak, és elmondta azt a palesztinoknak, hogy mi egységes felépésre készülünk az ENSZ ülésére szeptemberre. Regarding the Middle East Figyelembe véve a közel-keleti folyamatot, nem, és nem emlékszek olyan nemzetközi ülésre az elmúlt 30 évben, amikor ne beszéltünk volna erről. Mindenképpen azt szeretnék, hogyha folytatódna ez a folyamat, és lezárulna a közelkeleti béke folyamat. Mindenképpen szeretnénk támogatni az USA elképzelését, különböző reakciók voltak erre az új vízióra. Hogyha őszinte akarok lenni, akkor el kell mondjam, hogy a G8 felek között is különböző a megítélése a Hamasnak 50-67-es határkérdésnek. Ezen kívül voltak aggályok azt illetően, hogy milyen veszélyeket rejt az a palesztin kísérlet, hogy a következő ENSZ közgyűlésen megpróbálnak megpróbálnak önként egységesen fellépni, önállóan fellépni. Marika Bernal Aptu következik. Merci, euh, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Barozó úr, a G8-ak úgy döntöttek, hogy 40 milliárdot adnak dollárban Tunéziának és Egyiptomnak, ahogy ez már elhangzott. Ugyanakkor az Európai Uniónak több átláthatóságot, láthatóságot kell, és nyomon követhetőséget kell kérni, jobb felhasználását ezeknek a segélyeknek. Négy dolgot kell hangsúlyozni. Egy, garantálni kell, hogy demokratikus és teljesen átlátható legyen az együttműködés és a fejlődés, másodszorban az emberi jogok tiszteletben tartása, de ugyanakkor a civil társadalom szerveinek a segélyeket úgy kell felhasználnia, hogy az Európai Parlament ebben jobban befolyhasson. Barózó úr, a cél lakosságnak kellene megkapnia mindezt. Mit akar tenni ezen a téren? Köszönöm. Képviselő asszony, pontosan kimondta azt, amit én gondoltam, úgyhogy csak egyet tudok érteni önnel. Most már ezt fogjuk végrehajtani. Több eszközt használunk ehhez, hogy a partnerországok ígéretei be is tartsák. A bizottság munkatársaimmal, de a főképviselőasszonynal együtt is, aki ki fog nevezni egy külön ö, képviselőt erre a régióra, nyomon követi majd a helyzet alakulását. És tényleg mi is úgy gondoljuk, hogy ilyen jellegű dialógus keretén belül lehet segíteni ezeknek az országoknak, nevezetesen a civil társadalommal való kapcsolat megerősítével. megerősítésével. A közelmúltban Tunéziában jártam, nem csak az elnökkel találkoztam, hanem női szervezetek, szakszervezetek képviselőivel is, és megtapasztaltam, hogy mennyire fontosnak tartják a mi részvételünket nem csak a kormányokét, hanem a civil társadalmakét is. Még egyszer elmondanám képviselőasszony, hogy az Európai Parlament nagyon fontos ebből a szempontból, a megszülető politikai pártokkal való kapcsolattartás terén ezekben az fiatal demokráciákban köszönöm. Csorgyorsz Komoszákhoz következik. Köszönöm. Elnök úr a g 8 csúcsán a globális gazdaságról beszélt, és beleegyezett, hogy fenntarthatóbbá tegyük az állam háztartást az Európai Unióban, illetve felépjünk a munkanélküliség ellen. Lássuk a görög példát. A közelmúltban több tízezer ember vonult az utcákra, a parlament környékén például, kétségbe esetten, senki sem vezeti őket, kétségbe esettek, kilátás nélküliek, jól mutatja, hogy az európai politika nem lehet sikeres, hogyha a közlemény támogatására nem számíthat. Alapvetően túlzott megszorító intézkedéseket látunk Görögországban. Ez a központi kérdés, milyen üzenetet küldene ezeknek az embereknek, akik igen büszkén és békésen fejezik ki véleményüket, és azt kérik, hogy a saját családjaik és gyermekeik szemére valamiféle kilátást kínáljanak. Express... Köszönöm. Először is a görög néppel szolidaritásomról szeretnék ismételten tanulbizonságot tenni, tudom, hogy nehéz időket élnek meg. Ugyanakkor a politikai vezetők felelősség európai és nemzeti szinten is, legyenek kormányzati vagy ellenzékiek, hogy végrehajtsák azt, amire szüksége van az országnak. És a fiskális konszolidáció rövidebb reformok nélkül Görögország nem tud kilábalni ebből a válságból. Valóban fájó, fájdalmas intézkedések ezek, amelyekre azonban szükség van, és aki az ellenkezőjét állítja, az hazudik az emberek szemével hazudik. Ezért a görög vezetőktől csak azt kérhetem, hogy magyarázzák el a választóiknak, hogy miért van szükség ezekre a fájdalmas, nehéz intézkedésekre. A görög kamatláb csökkentését javasoltuk azon hitelekre vonatkozóan, amelyeket Görögországnak nyújtottunk, ugyanakkor legyünk őszinték, Görögországnak is részt kell vállalni a megoldásban. Egész egyszerűen ilyen óriási államadósággal a nyakában nem tud Görögország örökké létezni, tehát a görög kormányzatnak, ellenzéknek, és nekünk is tudnunk kell, hogy erre van szükség. Utolsó kérdés, John Barton. Uh, thank you, uh, President. Köszönöm, elnök úr. Barozó úr. Roppant nagy örömömre szolgált, hogy az eurózón problémáit felvetette a G8 csúcson valóban válságos időket élünk, de ahogy az előttem szólók is mondták, jó néhány tagállamban vannak problémák, Madridban is utcára vonultak az emberek, Lisszabonban szintén, Görögországban szintúgy. Nem lenne itt az ideje, hogy végre igazat mondjon ön is Barózó úr, hagyni kell, hogy ezek az országok kilépjenek az eurózónából, ez az egyetlen megoldás. Tiszteletben tartom a demokratikus államok vezetését, de azt, éppen ezért azt nem mondhatom meg, hogy mit tegyenek. De azt tudjuk, hogy Görögországnak eh, e szágában sincs az eurózónából kilépni. Eh, folyamatos kapcsolatban állok a görög eh, szervekkel és ellenzéki vezetőkkel, és nagyon jól tudom, hogy senki sem akarja az eurozónából való kilépést. Talán önök szeretnék, hogy Görögország lépjen ki, de hát önök nincsenek az euróvezetben, Görögország viszont benne van, ezért furcsa, hogy pont önök mondják meg, hogy Görögország kilépjen. Nehézségek vannak, nehéz helyzetben van Görögország, de ne legyenek ideológiai előítéleteik az euróval kapcsolatban. Vannak olyan eurózónán kívüli országok, ahol hasonló problémák vannak. Itt van Izland például. Izland például csődbe ment, mondjuk őszintén. Az egyik leggazdagabb ország volt a pénzügyi válság előtt a világon, már legalábbis ha egyfőre jutó állami vagyont nézzük, akkor Izland volt a világ egyik leggazdagabb országa, mégis csődbe ment. Tehát nem az euró okozza a problémát, ez nyilvánvaló, hanem az államadóság magas szintje, illetve a deficit magas szintje. Köszönjük. Köszönjük. Barroso úr, hogy itt volt közöttünk, egy órát szakított a sűrű programából arra, hogy nehéz kérdésekre őszinte választ adjon. Köszönöm mindenkinek, és ezt a vitát ezzel lezárom. Thank you.